Köszönöm szépen, Pibax biztos úr, lezártok a vitát. Holnap 18 órakor kerül sor erre a szavazásra is. Hölgyeim és uraim, a napirendünk következő pontja Bach úrnak a jelentése. Ez vitathatatlanul a csúcspontja a mai estének a különböző közlekedési módokban érvényesülő utasjogok tárgyában fogunk vitatkozni. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt biztos úr, kedves kollégák! A mobilitás a modern társadalom egyik alapillére képezik, és az elmúlt években az utazók számának növelését hozta magával minden közlekedési módban. A bizottság már tíz évvel ezelőtt felismerte a utasokkal kapcsolatos egységes jogszabályok szükségességét. Hat rendeletet fogadtak el ebben a témában összességében, ugyanakkor az elmúlt éveknek a tapasztalatai világosan megmutatják, hogy a meglévő rendeletek eh, tisztázatlan kérdéseket és szabályozási hézagokat tartalmaznak, illetőleg elégtelen vagy jogszabály ellenes alkalmazáshoz vezetnek a vállalatoknál, és ezek jogvitákat okoznak. Előadóként éppen ezért üdvözlöm, hogy a bizottság megfogalmazta azt a célt, hogy kiigazítja a jogszabályi keretet, és valamennyi közlekedési módban azok alkalmazását javítja, a nemzeti hatóságok általi alkalmazást erősíti, és a utasokat pedig jobban ellátja tájékoztatással a jogaikkal kapcsolatban. Jelen időpontban valamennyi közlekedési módra vonatkozóan a busz és hajózás területén nem valósítható meg az egységes jogi szabályozás. Ugyanakkor mindenképpen egy egységes szabályozásra kell törekednünk, és különösen támogatnunk kell az intermodalitásnak a fejlesztését és a határokon átmenő akadálytalan közlekedést. Ebből a kiinduló pontból kiindulva azt kérem a jelentésemben, hogy egy közös jogszabályt fogadjunk el az utasjogokkal kapcsolatban, amely valamennyi, valamennyi közlekedési módra vonatkozik, anélkül, hogy figyelmen kívül hagyná a különböző közlekedési módoknak a sajátságait. Ennek során az arányosságra mindenképpen ügyelni kell. Felszólítom a bizottságot ennek kapcsán arra, hogy már ma is dolgozzon ki iránymutatásokat arra vonatkozóan, hogy a meglévő jogok, a diszkriminációmentesség, a szállítási szerződés teljesítéséhez való jog, az általánosan hozzáférhető teljes tájékoztatáshoz való jog, a haladéktalan és megfelelő probléma megoldás az megvalósuljon. Ezen a ponton csak nagyon röviden szeretnék kitérni a jelentés fő pontjaira. Ami a tájékoztatás és az átláthatóságot illeti, a jelentés beszámol arról, hogy ezekkel kapcsolatos jogokat az hozzáférhetővé kell tenni. Ezen túlmenően azt kérem, hogy az utasoknak a segítségét iskolázott személyzet segítse megfelelő helpdeskeken és tájékoztatási pontokon fontos, hogy világos szabályokat alkossunk, amelyek a amelyek a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokat megakadályozzák. A jogok érvényesítése esetében a nemzeti jogérvényesítő hatóságoknak is rendkívüli szerepe lesz. Éppen ezért véleményem szerint egy európai adatbankot kell létrehozni, és össze kell kötni európai szinten a nemzeti adatbankokat. Ez teszi majd a működésüket hatékonyabbá. Egy központi elektronikus panasztételi testületet is fel kell állítani nagy probléma mutatkozik a különböző jótállási, felelősségvállalási kérdéseknél. Úgy gondolom, hogy ezen a területen itt az Európai Bíróságnak a ítélkezési gyakorlatát kell figyelembe venni, és az előírásokat egyértelműben kell megfogalmazni. Nagyon fontos pont a fogyatékossággal élő embereknek, illetve a korlátozott mobilitású embereknek a különleges igényei. Az ősz igényeiket különösen az intermodalitással érintett utazás során figyelembe kell venni. És nem utolsó sorban a gazdasági válság folytán nagyon sok légiközlekedési vállalat és más vállalat került felszámolás alá. Itt is konkrét megoldási javaslatokat várunk a bizottság részéről. Zárásképpen pedig szeretném önöknek elmondani, hogy az intermodalitás növelése az fontos. Úgy gondolom, hogy közös jogi alapot kell teremteni valamennyi közlekedési mód számára, és egységes eljárásmódot valamennyi vállalat számára, illetőleg a nemzeti jogérvényesi, jogérvényesítő hatóságok számára, hogy az intermodalitás megfelelően működhessen. Zárásképpen pedig valamennyi árnyék előadónak és kollégának szeretnék köszönetet mondani a hozzájárulásukhoz. A gondolataikkal támogattak abban, hogy a jelentés érdemét jól kidolgozza. Köszönöm szépen, előadó úr. Most áttérünk a spontán hozzászólásokra, és Baszeszku asszonynak adom meg elsőként a szót. Köszönöm a szót, elnök úr. Én is szeretném üdvözölni az utasok jogainak konszolidációját, hiszen végrehajtásuknak prioritásnak kell lennie, mégpedig kimerítő módon, azért, hogy elkerüljük az esetleges tisztázatlan eseteket. A jogaikkal mindig tisztában kell lenniük az utasoknak. Egyszerűnek, hozzáférhetőnek kell lenni ezeknek a jogoknak. Ezen kívül nagyobb átláthatóságra van szükség minden egyes szolgáltatás terén, annak érdekében, hogy a nem tisztességes kereskedelmi gyakorlattól megszabaduljunk. Minden egyes fogyasztónak ugyanis joga van magas szintű védelemre. A nemzeti hatóságoknak pedig megfelelő ellenőrző szerepet kell ellátniuk a jogszabályok végrehajtása terén minden közlekedési módban jobb közlekedést tesz majd lehetővé a belső piacon. Köszönöm. Köszönöm szépen, Baszeszko asszony. Ferreira kolléga, kapszót. Obrigado, presidente o debate sobre os direitos dos. Köszönöm szépen, elnök úr. Az utasjogokról szóló vita valamennyi közlekedési módra vonatkozólag nagyon fontos. Az utastájékoztatás, a fogyatékossággal élő utazók joga, illetve a korlátozott mozgásképességű utasok joga nagyon jó, helyes, hogy benne van, viszont egy dolog hiányzik belőle, ez, ez pedig a közszolgáltatás szó hiszen a jogokkal kapcsolatban elsősorban az lenne fontos, hogyha jó minőségű közszolgáltatás működne a tömegközlekedés terén, mégpedig elérhető árakon. Nagyon sok olyan ország van, az enyém is ilyen, ahol a tömegközlekedés hanyatlóban van, hiszen az Európai Uniótól és az IMF-től származó nyomás miatt egyre emelkednek a az árak, e, egyre több munkavállalót bocsátanak el, egyre bizonytalanabb a helyzet, és mindez a szolgáltatások hanyatlásához vezet. Tehát nem csak az utasok, hanem minden munkavállaló jogairól is kellene itt beszélnünk. Köszönöm szépen Ferreira kolléga. Bánki kolléga kap egy percben szót

Szeretném jelezni, hogy milyen fontos, hogy az utasok jogait illetően meg kell határozni a, a játékszabályokat. A fogyasztóvédelmi központokat minden országban be kell vonni ebbe a folyamatba. Ezen kívül a fogyatékkal élők jogaira is reagálnunk kell, és több segítséget kell nyújtanunk az utasoknak, hogyha valamilyen probléma van az utazás során. Úgy gondoljuk, hogy információs pontokat kellene minden egyes repülőtéren, állomáson kialakítani, ahol elektronikus formában is rendelkezésre állnának az információk az utasok számára. A légifuvarozók néha túlkapásokkal élnek, Például, amikor arra szólítják fel az utast, hogy csak az egyik odautat használják fel az oda-vissza szóló repülőjegyből, amikor kártérítést kérnek. Védenünk kell az utasok jogait. Köszönöm szépen, Tikau asszony. Kivételesen négy hozzászóló után Paska úrnak is megadom utolsó képen a szót. Pán komisár, chcel by som podporiť túto iniciatívu na zlepšenie a vylepšenie. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném én is támogatni ezt a kezdeményezést, eh, valami, vagyis hogy azt, hogy ezt a joga, jogszabályt kiterjesszük valamennyi közlekedési módra nem lehet szektorális megközelítést alkalmazni itt, hiszen a különböző közlekedési módok egymással kapcsolatban állnak, és így is kellene ezt tekintenünk, tehát az utaz, utazók, az utasok, a felhasználók szempontjából. Hogyha egy ö, közlekedési mód csődöt mond, nem használható, akkor lehetővé kell tenni, hogy az utas egy másik közlekedési módot vegyen igénybe. A közlekedési vállalatoknak kell felelősséget vállalni azért, hogy az utasok a szállítási szerződés értelmében eljuthassanak céljukhoz. Hogyha ezt nem tudják megtenni, akkor pedig kártérítést kell fizetniük, mert akkor az ügyfél nem kapta meg a neki járó szolgáltatást és jogokat. Köszönöm szépen, Páska képviselő úr. Ezzel lezárom a spontán hozzászólásokat a vízzárásképpen. Zárásaképpen pedig Bipax biztos úr kapja meg a szót. Elnök úr, tisztelt képviselők! Szeretném megköszönni eh, Georg Bach úrnak a közlekedési szakbizottság tagjaival együtt ezt a eh, az utasokokról szóló jelentést. A konstruktív vita már a bizottság eh, elképzelésének felvázolása óta tart, több szinten arról szól, hogy valamennyi közlekedési módra vonatkozzanak az utasjogok, és már az út, tavalyi év vége óta folyik ez a vita. Szeretnék néhány elemet kiemelni. A bizottság támogatja azt, hogy a jelenlegi jogszabályi keretet középtávon módokra vonatkozó jogszabályokra vonat, osszuk, ezzel kapcsolatban a tengeri közlekedésre vonatkozó jogszabályok még nincsenek érvényen, érvényben. A közlekedési módok közötti különbségek fontosak is maradnak továbbra is, és a bizottság egyetért abban, hogy fontos egy európai szinten működő panasztételi fórum megalkotása. Ilyen fórum légiközlekedésben már létezik. A bizottság más közlekedési, a többi közlekedési módokra vonatkozóan is szeretne ilyen fórumot létrehozni, mégpedig úgy, hogy figyelembe veszi a, ezeket a, ennek a módozatoknak a különleges jellegét. A Spanner és a Malév nemrég végbe ment csődje jól menedzselt módon folyt le, és e, a, jó volt az into, információáramlás, ezért más légitársaságok át tudták venni a szállítást. A javasolt jogszabály foglalkozni fog a csődbe ment légitársaságok helyzetével is, és gondoskodni fog róla, hogy az utasokat ne hagyják így ez, ilyen helyzetbe cserben, de a bizottság ezzel kapcsolatban 2012 végén majd még további új megoldásokat is javasolni fog. Nem feltétlenül jogalkotási jogszabályokról van szó, de minden esetre olyan javaslatokról, amelyek nagyon gyorsan érvénybe léphetnek. Az átláthatóság kérdéséről több jogszabály is megközelíti ezt, például a légi szolgáltatásról szóló. Szeretném felhívni a tisztelt képviselők figyelmét arra, hogy ezt most éppen felülvizsgáljuk, hiszen szeretnénk tudni, hogy valóban megfelele a céljának. Hogyha hiányosságokat észlelünk benne, akkor az Európai Parlamentet értesíteni fogjuk erről. Az Európai Parlament utasjogok területén végzett munkája nagyon értékes útmutatást ad a bizottságnak, különösen a légiutasok jogairól szóló jogszabály felülvizsgálata, felülvizsgálatán végzett munkákhoz. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Pibax biztos úr, ezzel lezárom a vitát. Az ezzel kapcsolatos szavazásra is holnap 18 órakor kerül sor. Ezzel elértünk napirendünk végére. Szeretnék utalni még egyszer arra, hogy a következő ülésre holnap kedden kerül sor, október 23-án. 8 óra 30-kor eh, kezdünk, 14 óra 30-ig tart az első rész.